keretem belül keressük majd a lehetőséget. Köszönöm mindenkit az együttműködést, jó estét, hiszen azt hiszem, hogy mindenkinek itt az ideje, hogy ágyba feküdjön. Lefeküdjön. Köszönjük, előadóasszony, mondja az elnök ezeket a záró szavakat. Valóban ezzel az utolsó napirendi pontot is lezártuk. A holnap fogunk erről a témáról szavazni, éppen ezért nem marad más hátra számomra, mint hogy éjszakkal lezárom a plenáris ülést, egész, elnapoljam egészen holnap eh, reggelig. A holnapi ülés napirendjét mindenki megtalálja a napirend a parlament honlapján, most pedig mindenkinek jó éjszakát kívánok a viszontlátásra.